Felátó képviselő parancsoljon. Chiedo scusa, Presidente. Avrei... Elnézést kérek, elnök asszony. Kronberg elnöknek egy másik alkalommal már volt alkalma, vagy lesz alkalma beszélni erről. Köszönöm. Köszönöm. Speaker, képviselő két szót, de nincs itt, akkor egy bejelentéssel kell élnem a 216-os cikk 4-es bekezdése értelmében a szavazást következik.